Megnyitom az ülést. Mindenki legyen szes befejezni a beszélgetést. A nagyon komoly, nagyon fegyelmezett Kobu csendben folytatja munkáját. Nos, először is tájékoztatásul el szeretném mondani a Kobu, Kobu vonatkozásában az előzetes egyeztetésről, amire tegnap került sor, a KOBU delegációja vezetésemmel, előadónkkal, illetve a frakció képviselőivel, illetve a büró delegációjával, három olyan személyiség, akit fogadtunk délután. Eszmecserét folytattunk, és aztán két óra tárgyalás után külön vonultunk, és pillanatilag nem sikerült megegyeznünk. Úgyhogy előadónk továbbra is folytatja a munkát, a büro három tagjával felvette a kapcsolatot, és ha szükség lesz rá, akkor természetesen, és erről tájékoztatjuk önöket, új ülésre kerül sor, hogy próbáljuk egy kicsit közelíteni az álláspontokat, és ideális esetben kompromisszumra jussunk. Pillanatnyilag még ezt nem sikerült elérnünk. Emlékeztetünk arra az álláspontra, amely nagy konszenzust képvisel a kobun belül, az elfogadott plenáris állásfoglaláson, a múlt hetiről beszélek, úgyhogy kívánságunk az, hogy sikerüljön a lehető legjobban közelíteni az álláspontokat, aztán utána jön a szavazás a büróban, hogy az, á, az ideiglenes álláspontról döntsünk, és aztán majd a kóbuban is szavazás következik. Ezek után a mai napirendre térnénk, és hagyományainknak megfelelően először szavazással kezdünk. Dominik Riké azt kérte, hogy a 12-es pontot vegyük előre az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató programról, kedves kollégák, mert utána át kell menni egy másik szakbizottságba, és egy kicsit hát szorítja az idő. Úgyhogy akkor most az ön jelentéséről fogunk először szavazni. Nem? Nem siet? Nem, nem siet. Jó, oké, Dominik Rike nem siet. Akkor kezdhetjük a kilences ponttal, hogyha Szidonia itt van, szavazást terveztünk, de ha nem akarja, akkor majd elmondja nekünk, hogy miért nem. Köszönöm szépen, elnök úr! A szavazás arról szól, hogy az egyes költségvetést módosítsuk, az 1 per 2011-es számú költségvetés módosítási tervezet, a szolidaritási alap, harmadik szakasz. Nos, mi történik a szolidaritási alappal? Hát, szerintem ez folytatása a tárgyalásoknak, és a tárgyalások szellemi, azon a tárgyalások szellemében, amely tavaly ősszel volt jellemző a 2011-es költségvetésre. A tagállamok nem kívánnak további pénzzel hozzájárulni az EU költségvetéshez, erről van szó. Nyilván mindenki nagyon jól emlékszik erre a vitára. A szolidaritási alappal kapcsolatban az az elképzelés, ahogyan már a név is mutatja, hogy sürgősségi esetben, ha katasztrófa következik be, akkor a forrásokat összevonjuk a tagállamoktól, hogy segítsük azokat, akiket érint ez a természeti katasztrófa. És úgy tűnik számomra, hogy pillanatilag még nem jellemző ez a készség, azzal az érvel, hogy talán felhasználhatnánk a már rendelkezésre álló költségvetési forrásokat. Tegnap tájékoztattak arról, hogy a tanács úgy döntött, hogy úgynevezett negatív tartalékokat használjanak fel. Ez az egyik eszköz, amely a pénzügyi szabályzatban található, amit általában nem használnak föl, ellenkezőleg azt hiszem itt az idősebbek emlékeznek arra, hogy legutóbb mikor használták ezt fel, talán több mint 15 évvel ezelőtt. Az elképzelés az, hogy előirányzatokat arra használjuk fel, hogy most fizessünk, de a mérlegben, a költségvetésben negatívot hozunk létre, amit aztán kiegyenlítünk az év végén. Elnök úr, azt javaslom, hogyha megengedi, hogy a magyar elnökséget kérjük meg, hogy magyarázzál nekünk, hogy tegnap milyen döntés született, de már most is el tudom mondani, azok alapján, amit hallottam, hogy nem hiszem, hogy bizottságunk ma szavazni tudna. De mindenképpen nagyon jó lenne, hogyha további információt kapnánk, főleg a tanácstól. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen az előadónak. Szerencsénk van, hát itt van a Költségvetési Bizottság elnöke a magyar elnökség képviseletében. Megköszönöm, hogy eljött hozzánk, és tudna-e nekünk olyasmi tájékoztatást adni, amit az előadó tőlünk. Parancsoljon, asszonyom! Yes, thank you, Mr. Lam- Köszönöm szépen, Lamazur úr! Először is beszeretnék mutatkozni. Korál Eszter vagyok, és a tanácsnál a Költségvetési Bizottság elnöke vagyok a magyar elnökség során. Röviden szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy tegnap mi történt az ECOFIN-ban. Az ECOFIN megállapodásra jutott a szolidaritási alap mobilizálásáról, és elfogadták a szolidaritási alap mobilizálását, 182 millió ö, hat ország részére, de mivel igen hosszasan vitatkoztak a Költségvetési Bizottságban arról, hogy honnan jöjjön ez a 182 millió, arra a következtetésre jutottunk, hogy nem lehetséges megoldás az új pénzek lehívása, ezért a tanácson belül negatív tartalékról döntöttünk, ez pedig azt jelenti, hogy új sor kerül a 44-es cikk értelmében a pénzügyi rendeletből a költségvetésbe mínusz 182 millió értékben, és a későbbiek során az év vége felé átcsoportosítjuk ezt a 182 milliót, amikor már nem lesz rá szükség. Tehát Tegnap így döntött az ECOFIN, és a magyarázatokat, az indoklást meg fogja kapni a parlament is. Már tegnap elküldésre került ez, tehát hamarosan ide is fog érni. Ami a tanácsot illeti, nagyon fontos, és a magyar elnökség számára is, hogy a lehető leggyorsabban lépjünk ebben a témában, mert nem akarjuk blokkolni, gyorsan akarunk eljárni, hamar, gyorsan akarunk eljárni, de meg kellett várnunk a nyolc hetet, amikor a bizottság döntött, március közepéig kellett várnunk. Most már azonban kialakítottuk álláspontunkat, és reméljük, hogy gyorsan mobilizálásra kerül a szolidaritási alap. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, asszonyom. Többen szeretnének szólni, meg is adom majd a szót, csak egy pontosítás. Ahogy szidonia is említette, a legidősebbek még emlékeznek erre, 50 <laughs> évvel ezelőtt. Ez ugye benne maradt a pénzügyi szabályzatban, ez még alkalmazható, mert már nem használjuk, mert ugye van a rugalmassági eszköz. Ez váltotta ki. Ez a negatív tartalék gyakorlatilag úgy is nevezhető, mint költségvetési kreativitás, vagyis annak a ö, művészete, hogy költekezünk, de nincsen rá ö, előirányzat. Gyakorlatilag arról van szó, hogy úgy döntünk, hogy azonnal fizetünk, és megvárjuk az év végét, hogy tudjuk, hogy honnan fizetünk, miből. Tehát meg kell találni azt a sort, ahonnan ezt a pénzt előteremtjük. De korlátozott ez a lehetőség, mégpedig 200 millióban van ez meghatározva. Egyébként túl könnyű lenne a megoldás, az összes költségvetést így lehetne előállítani, aztán majd ősszel meglátjuk, hogy hogy osztjuk el a sorok között, és esetleg új pénzeket fogunk előállítani az, azzal kapcsolatban, amit évelején döntöttünk. De 200 millió a maximum tehát. Amikor politikai döntés születik Magyarországon, Lengyelországban, a tavaly évvégi természeti katasztrofák vonatkozásában 182 millióra van szükségünk. Ami a többi katasztrófát illeti, 18 vagy 12 millióról is beszélt a bizottság. Tehát ez azt jelenti, hogy az, ez a, az arhaikus régi eljárás felhasználása, ami ugye megfiatalít minket, egyébként sem haladhatja meg, ha elfogadjuk, tehát ugye a tanács ezt az álláspontot alakította ki, de ha a parlament elfogadja, egyébként se tudja az új problémákat megoldani, amelyek előttünk állnak. Tehát tájékoztatásul ennyit szerettem volna elmondani. Az előadónk tehát azt javasolja, ma ne döntsünk. Ez azt jelenti, hogy akkor a március 30-ai uh, trialóguson a tanácssal és a bizottsággal fogjuk megtárgyalni, döntünk és megállapodunk, hogy hogy finanszírozunk ezt a, a műveletet, illetve a hogyan továbbról is. Tehát a politikai megállapodás, amire tavaly került sor a három intézmény között a 2011-es költségvetés tükrében, amelyet korlátoz 2,91%-ban, de a tanács nyilatkozott, amit el is fogadtunk, ha az év folyamán az előirányzatok, a kifizetési előirányzatok úgy kívánják, akkor döntünk. Ezzel kapcsolatban Vogur kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a háttere az, hogy az Egyesült Királyság miniszterelnöke személyesen garanciát nyújtott arra, hogy az éves költségvetési növekedés ne legyen a 2,91% fölött, amit ön is említett. Ezért minden olyan kísérletet, hogy új pénzeket gyömöszöljünk az Európai Uniós költségvetésbe, ellenezni fognak. Az az aggályom, hogy ez az első költségvetés módosítás idén, és a tanácshoz az a kérdésem, hogy úgy gondolják-e, hogy ez minden egyes alkalommal meg fog-e történni, amikor új pénzeket kérnek tőlünk. Jó, hát ez nyilvánvaló akkor a trialógus folytatja majd a munkát. James Ellis, és utána Salvador következik. James, köszönöm elnök úr, egyetértek az ön elemzésével, ez a történelmi elemzése, és én is emlékszem, hogy már két költségvetésben is használtuk ezt a negatív tartalékot. Nagyon hasznos. Igazából nem tudom, hogy reálisan mennyire alkalmazható, vagy mennyire jó, de hogyha a tanács használni akarja, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkoznunk rajta, hogy beleegyezzünk, mert elkizeti 2012-ben, majd mi is szeretnénk 200 millió értékben ö, ilyen negatív tartalékot használni. Gariga úr kap szót. Csak szerettem volna emlékeztetni a tanácsot, arra, hogy a kötelezettségvállalásokat teljesíteni is kell valamikor. Valamikor aláírtuk azt, hogy nem lehet 2,8% fölé menni, és volt egy intézményközi megállapodás, amelyet szintén aláírtak, ott pedig kötelezettséget vállaltak arra, hogy amennyiben ez szükségessé válik, plusz kötelezettségvállalásra adnak lehetőséget, tehát plusz kifizetéseket teremtenek, és ez valamennyi koordinátor nevében szól. Nem tudjuk elképzelni, hogy van-e sürgősebb dolog, mint a szolidaritási alap, hogyha a tanács nem tudja teljesíteni a kötelezettségeit, akkor szerintem nem tudunk ma szavazni. Ezt ki kell jelenteni a Költségvetési Bizottságnak. Köszönöm, Szálvador. Súrján László úr, <clears throat> elnök úr, ön a felvezetésében azt mondta, hogy azonnali kifizetés eh, válik lehetségessé, ha a tanács javaslatát elfogadjuk. Én először is az azonnali szóról szeretnék valamit mondani. Ha most a menetrend olyan lesz, hogy március 30-án eh, trialógus, akkor még esélye lehet annak, hogy áprilisban a plenáris ülés elé kerülhet a döntés ekkor az egy éves évfordulóját fogjuk élni annak, hogy erre a pénzre szükség volt. Hát én ezt azonnali kifizetésnek viszonylag nehezen tudnám nevezni. Azt is mondta elnök úr, hogy tavaly évvégi károkról van szó, nem, ezek tavaly nyári, tavaly tavaszi károk. Lengyelországban is nyáron volt a nagy árvíz, amiről most beszélünk. Avval, hogy a tanács fölkínált egy pénzügyi technikai megoldást, ezzel a labdát átdobta a parlamentnek. Ha a parlament most egy jogos harcot vív, mert mindaz az ellenállás, amiről hallottunk, az jogos, hiszen valóban minden észérv amellett szól, hogy friss pénzt kellene bevinni a feladat teljesítésére, de ha ezt most mi megpróbáljuk a választóinknak elmagyarázni, senki nem fog követni bennünket, hanem az lesz a vége, hogy a parlament kukacoskodik, és a pénzek a károk enyhítésére nem érkeznek meg. Azt gondolom, hogy ez a felelősség annál is inkább nagyobb, nagy, mert mindannyian tudjuk, hogy a nemzeti költségvetések mai állapotában nincs reményünk az új pénz megszerzésére. Tehát olyan valamiért harcolunk, ami egy elvi kérdés, és az elvekben igazunk van, de a gyakorlatban nincs igazunk. Megéri, teszem föl a kérdést, Ilyen értelemben James Ellis föladta a labdát, hogy gondoljuk már meg, szükségünk van-e még erre a két hétre, mi lesz jobb két hét múlva, milyen eredményt tudunk elérni. Fordítva, most arról van szó, hogy azt mondja a tanács, kifizethető a pénz, aztán majd eldöntjük, hogy melyik sorról vesszük el. Tételezzük föl, kedves kollégák, hogy az összes sorban a költés százszázalékos lesz, akkor miből fogjuk kifizetni? Akkor kénytelen lesz a tanács a friss pénzt eh, fölajánlani. De vajon van észszerű alapja föltételezni, hogy lesz egy olyan költségvetés, és pont 2011-ben, amikor ősszel vagy decemberben az összes rovat száz százalékon fog állni. Képtelenség. Tehát reális tartalék megvan a kifizetésre, de most az év elején mi se lennénk hajlandók megmondani, hogy melyik sorra akarjuk eltenni. Tehát ez ezért egy jó megoldás. Én azt gondolom, ha követjük a raportőrt, és általában, és én nagyon szívesen követem a raportőrt, akkor is elérjük az áprilisi, elérhetjük az áprilisi plenáris ülést, és hamarabb meg úgyse tudjuk elérni, mert a jövő heti mini plenárist nem tudjuk elérni. Ilyen értelemben nyugodtan követhetjük a, a raportőrt, de ha ott azon a trialóguson mi kötjük az ebet a karóhoz, és nem leszünk képesek megegyezni, akkor politikai öngyilkosságot követünk el és megtagadjuk a szolidaritást azokkal akikkel már is szégyenbe vagyunk mert egy évet halasztani egy ilyen szolidaritást ez elnök úr szégyen. köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Helga Truppe. Yeah, thank you, Chair. I would like to... Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács felé lenne egy kérdésem ha jól értettem, akkor ezt a negatív tartalékot csak évente egyszer lehet felhasználni. Tehát, ha más sürgős kérések is fognak érkezni, akkor ez mit jelent a kifizetésekre vonatkozólag? Talán ezzel kapcsolatban mondanának valamit. Köszönöm szépen. Ez majd a három oldalú tárgyalások egyik célja lesz. Pásmán úr következik. Eh, Köszönöm szépen. Támogatni tudom, amit Súrján László mondott. Azt gondolom, meg kell találni egy olyan eljárást, amely lehetővé teszi, hogy a lehető leggyorsabban elérik a céljainkat. Elmúlt évben Kelet-Közép-Európában, Kelet- és Közép-Európában árvízek voltak, ami ahhoz vezetett, hogy hat államban komoly kiesések fordultak elő. Én ezt meg is néztem a helyszínen gyakran, nagyon komoly károk voltak, katasztrófák, hidak, házak dőltek össze, vasútvonalak mentek tönkre, autópályák mentek tönkre. És ebben az esetben az Európai Uniónak megfelelően reagálnia kell, valamit tennie kell, időközben kilenc hónap telt el és ha még mindig azt nézzük, hogy hogyan kell majd megcsinálni, hogyan tudjuk megcsinálni az eljárásokkal, akkor ez egyszerűen túl későn lesz. Vagyis arra is gondolni kell, hogy legyünk gyorsak, tehát a lehető leggyorsabban ezt el kell fogadni. Jó. Kedves kollégák, majd további pontosítást fogunk kérni, ami a határidőket illeti. A szolidaritási alap nem köte, közvetlen támogatás, amit a katasztrófák áldozatainak személyesen adunk, hanem közösségeknek adjuk, akik majd ezt, akikhez fordulnak ezek a személyek. És ahogy Fásmán úr is mondta, a mondjuk a elektromos hálózatok, stb., amelyeket egy katasztrófa elpusztított, ezeknek a helyreállítására költik el azok a helyi közösségek, amelyek a katasztrófa utáni újjáépítéssel foglalkoznak. Aztán a határidőkkel kapcsolatban lehet, hogy ezek hosszúnak tűnnek, de a parlamentnek egyáltalán nincsen oka arra, hogy ebben a, ezen a ponton ö, me a kulpát gyakoroljunk. Hogyha a múlt tavaszi katasztrófákra gondoljunk, akkor az Európai Tanács csak néhány héttel ezelőtt adta oda nekünk ezeket a dossziékat, és hogyha időt elvesztegetett valaki, az nem a parlament volt. Harmadik, látni kell azt is, és ezzel válaszolnék Súrján László felvetésére, mindannyian egyetértünk, mindenki, minden intézmény, és azt hiszem, hogy az összes frakció is egyetért abban, hogy támogatást kell adni azoknak, akiket az legitime megillet, a magyar barátainknak, hor, ö, lengyel barátainknak, ahol ezek a katasztrófák történtek. De politikailag szükséges és nagyon fontos az, hogy alapvető vitát, mély vitát folytassunk, és megállapodásra jussunk a tanácsról a oldalú tárgyalásokon, ami nem, néhány nap múlva lesz. Hiszen, ahogy mondtuk, ez a megoldás egy kreatív megoldás, de csak akkor működhet, hogyha ezzel az egy alkalommal aknázzuk ki ezt a lehetőséget, és kész vége. Ott van a 200 milliós határ, és ezt a 200 milliót azonnal ki fogjuk meríteni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy komoly vitát folytassunk a tanácsal arról, a módról, hogy a tavalyi politikai megállapodást ők hogyan értelmezik. Mert hogyha úgy, azt vesszük, hogy attól a pillanatok kezdve, amikor ilyen előre nem látható események történnek, akkor ezt tökéletesen tudjuk alkalmazni a közös nyilatkozatot, amely szerint, hogyha nincsen kifizetési előirányzatunk, akkor pótlólagos előirányzatokat veszünk be. De ez a nyilatkozat nem a parlament kérése volt, vagy ötlete, hanem egy kérés, egy ötlet a tanács részéről. Jelen pillanatban a tanács azonban ezt nem veszi figyelembe. Vannak olyan előre láthatatlan dolgok, amelyekre lehet, hogy majd nem tudunk reagálni. Most gondoljuk végig, hogy a dél-mediterrán térségben mi történik. A tanács általában nem szeret pénzt költeni, Európai Uniós pénzt, de ki lesz az, aki legelőször pénzt kér majd a földközi tengeri államok részére? A tanács. Aztán ott van a japán tragédia, aminek még nincs is vége. Valamilyen módon valószínű, hogy fel fognak kérni bennünket arra, hogy valamilyen támogatást nyújtsunk Japánnak, ahol rengeteg áldozata van ennek a jelenségnek. Nos tehát, ebből a helyzetből próbáljunk meg úgy kijönni, hogy politikai megállapodásra jutunk a tanácssal arra vonatkozólag, hogy hogyan fogjuk kezelni az év folyamán esetleg még előforduló további, előre nem látható katasztrofális eseményeket. Ez tehát a javaslatom. A tanács elnöke asszonya kívánne hozzászólni, reagálni, megadom a szót. Köszönöm szépen, Lamaszúr úr. Annyit szeretnék még hozzátenni. Én is azt mondtam az elején, hogy a magyar elnökség számára rendkívül fontos az, hogy gyorsan tudjunk lépni a lehető leghamarabb. És figyelembe véve azt az időbeosztást, amire vonatkozó javaslatot a tanács, vagy a bizottság csak január 14-én adott meg, és még 8 hetet kellett várnunk, de most már megvan a pozíciónk, az álláspontunk, és gyors megoldást szeretnénk látni. Az év első felében az egyetlen megoldás, amit a tanácsi költségvetési bizottságban el tudtunk érni, az ez a technikai megoldás volt erre a politikai problémára. És azt hiszem, hogy figyelembe kell vennünk hogy a költségvetési rendelet szintén kötelez bennünket arra, hogy minden erőfeszítést megtegyünk. Hogyha költségvetés módosítással élünk, akkor ezt először megpróbáljuk a költségvetésen belül megoldani, és csak utána kérjünk új pénzt. Az volt a célunk, hogy gyors megoldásra jussunk, és a magyar elnökség csak ezzel a negatív tartalékkal tudta ezt a megoldást megoldani. Kérdés, hogy ezt hányszor lehet felhasználni, azt hiszem a döntő pont ezzel kapcsolatban az összeg, a 200 milliós összeg. Amíg 200 milliónk van, addig, amíg ezt nem értük el, addig lehet további pénzeket használni. Tehát kétszer vagy háromszor is lehet folyamodni ehhez a megoldáshoz. De hát ha már mindjárt első alkalommal a 182-t kimer kimerítjük, úgyhogy csak 18 millió marad az év fennmaradó részére. Köszönöm. Elnök, nagyszerű. Kedves kollégák, mindenkit meghallgattunk, és akkor sikerült megegyezni ebben az eljárásban, így nem fogunk tovább késlekedni Magyarország és Lengyelország kárára, de nem szabad, hogy túlszul ejtsenek minket, vagy hogy kapitulálnunk kelljen a megállapodás, a tavaly évvégi megállapodás értelmezésében, amit a 2011-es kifizetési előirányzatokról sikerült meghozni. Tehát a 9-es és a 10-es pontokra akkor most nem fogunk szavazni, szavazni. Reimernek sincs szüksége arra, azt hiszem, hogy az érzéseit megoszta velünk ezzel kapcsolatban. A 11-es pontra lépünk tovább, amennyiben Herzog asszony itt van. Azonban hercogasszony még nincs itt, megvárjuk, amíg fölébred, és addig Dominik Rikének adom meg a szót. Az integrált tengerpolitikáról fog szólni a 12-es pontban. Mindannyiunknak van szavazólistája, néhány módosítás kérelem is érkezett. Mindenki készen áll a szavazásra? Mindenkinek megvan a kártyája? Nagyszerű. Akkor Dominik Riké jelentése egyes, első módosító, Eszter Gröliétől a 9-es számú, a jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm. Ellene. Ártong úr. És remek úr tartózkodás, nincs, elfogadtuk. Egyes, kettes, hármas módosító Rikétől egy blogban szavazhatunk, ugye? Nem? Nem. Akkor egyes módosító jelentéstevő támogatja mellette. Köszönöm, ellene. Egy, kettő, három, négy, öt. Tartózkodás. Nincs. Elfogadtuk kettes módosítóindítvány indítvány mellette. Köszönöm. Ellene. A szocialisták és a zöldek. Tartózkodás. agué És Hartong úr. Jó, tehát akkor a többséggel elfogadtuk. Hármas, Riké. A jelentéstevő mellette van, és ki van még mellette? Köszönöm. Ellene. Senki tartózkodás. Egy ezt is elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító jelentéstevőtől mellette. Köszönöm ellene. Hartongúr, tartózkodás nincs. Elfogadtuk. 4-es, 10-es és 11-es fogyottá vált, az 5-öshöz érkezünk a jelentéstevőtől mellette. Ellene. Köszönöm, tartózkodás. Nincs, elfogadtuk 12-es jelentéstevőtől mellette. Ah, elnézést, a jelentéstevő jelzi, hogy itt szóbeli kiegészítés van, jelentéstevő úr, kérem ezt mondja el. Euh, Elnök úr, pontosítani szeretnék valamit. Két új sor törléséről van szó, hogy ezeket kiváltsuk, egy évente rendelkezésre állóval, amit a költségvetési hatóság gyakorlatilag a több éves pénzügyi kereten belül engedélyez. Ez így jobb az eljárás szempontjából. Elnök, köszönöm szépen, mert az első fogalmazásban gyakorlatilag a költségvetési nomenklatúrára utaltunk, pedig van egy alapvető elv, mindig odafigyelt erre a Kobu, hogy a költségvetési nomenklatúrában az érintett sorok exkluzíve az éves költségvetés során ö, kerüljenek eldöntése, nem pedig így. Tehát a módosító indítvány így szóbeli módosított formájában Rike úr tollából, ki van mellette, köszönöm, ki van ellene, senki tartózkodás, egy, elfogadtuk. 13-as, Gagolié asszony tollából, még ki van mellette? Köszönöm, ellene, egy tartózkodás, nincs, elfogadtuk. 14-es, az előadó tollából megint csak, ugyanez szóbeli módosítás. Igen, köszönöm elnök úr, ugyanezen oknál fogva, arról van szó, hogy kiegészítés lenne a, a több éves 2007-2013-as pénzügyi keret vonatkozásában a sans préjudice de la décision de l'autorité budgétaire kerülne bele. Köszönöm. Ki támogatja az így szóbeli eh, módosított módosítást? Ki van ellene? Egy tartózkodás. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Hatos előadó tollából. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Köszönöm. Tartózkodás. Kettő ellene. Egy tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös Gröliéféle mellette. Köszönöm. Ellene? Egy. Tartózkodás. Elfogadtuk ugyanilyen többséggel köszönöm. 16-os ki van mellette, ellene, ketten kitartózkodik, elfogadtuk. Hetes, megint csak az előadó tollából ki van mellette, köszönöm, ellene, egy tartózkodás, nincs, elfogadtuk. Nyolcas, Gröli asszony módosítója mellette, köszönöm, ellene, nincs senki, tartózkodás, egy, Elfogadtuk. Végszavazás következik. Ki van mellette? Köszönöm szépen. Ellene. Egy. Tartózkodás. Nincs. Szinte egyhangulag fogadtuk el. Gratulálunk az előadónknak, akit fel is szabadítunk a jelenlét súlya alól, hogy más kötelezettségeinek is eleget tegyen, mert hát erre is szólítja kötelesség. Közben Hercogasszony is megérkezett, aki a navigációs, az, az Európai Műholdas Rádionavigációs Programok félidős felülvizsgálatáról ö, kért, hogy szavazzunk. Parancsoljon előadó hogy szeretne nyilatkozni. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy elkéstem, és nagyon hálás vagyok, hogy megvártak. Csak nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, főleg Abad és Genádi ur- uraknak, a két másik frakció képviseletében. Úgy gondolom, hogy a legfőbb dolog, amit elértünk, a 30 műhold teljes körű alkalmazása hosszú távon, Tökéletesen biztosak vagyunk benne, hogy továbbra is támogatnunk kell majd a végleges pénzügyi keret keretében is. Szeretném még hangsúlyozni azt, hogy a Galileo úgy tűnik, hogy sikeres ö, művelet, és talán modellértékű lehetne más nagy projektek számára is a jövőben, úgyhogy köszönöm szépen, Három kompromisszumra sikerült jutnunk, úgyhogy eléggé rövid a szavazó lista, és azt hiszem, hogy egyértelműek az üzenetek a tanácsnak, a bizottságnak, hogy támogassuk a projektet. Köszönöm az együttműködést. Elnök, köszönöm szépen, és köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a kompromisszum megszülethessen. Nos, akkor nézzük a szavazólistát. Egyes módosító, Abád úr tollából, ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Egy. Tartózkodás? Egy. Egy darab, eh, egyetlen egy darab. Tehát akkor elfogadtuk. Hármas, Ábád úr tollából az előadó támogatja. Ki még? Köszönöm. Ki van ellene? Egy tartózkodás. Három a zöldek egyszerűen nem is tudom, mi történt. De hát éljen a jó hangulat. Jó lenne, ha világosan szavaznának, ez segítene sokat. Na minden esetre a hármas módosító indítványt elfogadtuk. Úgyhogy a kettes oka fogogyottá válik, a négyes is, és Monika is. Monika is, az ötössel. Úgyhogy a hatos is, a hatos is. nekem azt mondják, hogy a hatos is, hogyha a kettest elfogadtuk. De a kettest nem szavaztuk meg, úgyhogy végül is szavazni kell a hatosról. Az előadó támogatja az abátfélét, ki még? Köszönöm. Ki van ellene? Egy. Tartózkodás? Elfogadtuk. Nos, egyes kompromisszum a következő. Az előadó tollából ki van még mellette? Köszönöm. Ki van ellene? Köszönöm hárman, tartózkodás nincs, elfogadtuk. Akkor a 7-es, 8-as, 9-es és a 10-es okafogyottá válik. Ugye mindenki egyetért ezzel az értelmezéssel. És elérkeztünk a 12-eshez, Monika és Angelika tollából. Az előadó támogatja Monikát és Angelikát. Ki még? Köszönöm, ki van ellene? Egy, ki tartózkodik? nem tartózkodik senki, elfogadtuk. 11-es, azt hiszem ez okafogyottá válik hátunktólából, 13-as bekezdés, Gerbándi úr szóbeli módosítóval gazdagította ezt, ez rajta van az önök szavazó listáján is. És azt mondják nekem, hogy Gebrandi úr még ki szeretné egészíteni szóbeli módosító indítványát. Itt van? Igen, itt van. by summer 2011, when the new MFF is introduced. Erről van szó? Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy eléggé világos az, hogy mit értek ez alatt a módosító indítvány alatt, mit szeretnék elérni ezzel. Igen, tényleg, mondja az elnök úr. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Ártong úr, tartózkodás? Nincs tartózkodás. Az így kiegészített szóból egy módosított, elfogadtuk. Kettes kompromisszum az előadó tollából ki van mellette? Köszönöm, ellene? Egy, tartózkodás? Nincs, elfogadtuk. Így minden, ami ezután következik, kokafogyottá válik egészen a 20-as módosító nyitványig. Ugye egyetértünk, tehát jöhet a 20-as Dominik Rike tollából. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? négyen ellenzik. Kitartózkodik, senki, elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Ki van mellette? Köszönöm, ellene. Egy, valaki, tartózkodás, elfogadtuk. A 21-es módosító támogatja az előadó. Ki van még mellette? Köszönöm. Ki van ellene? egy valaki, tartózkodás nincs, elfogadtuk. A végszavazás következik, a jelentésről ki van mellette. Köszönöm, ellene, köszönöm, ki tartózkodik. Egyhangulag elfogadtuk, egy kivétellel. Gratulálunk hercogasszonynak! Most pedig a 13-as pontra térhetünk rá, illetve 14-esre is. Barbara Matera jelentése. Most már nem a szolidaritási alapról van szó, hanem az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról, ahol is van egy szavazó listánk, legalábbis nekem van, mindkettőre vonatkozóan. Így van? előadó asszony. A két jelentésről egy darab szavazólista készült. Így van? Így van. A szavazó listákat most osztják a néppártnak. Eddig nem tudták ugyanis, hogy hogy kell szavazni, de most már fogják. Na, mindenki készen áll, jöhet az első módosító Álvaro úr tollából. Az előadó támogatja. Ki még? Köszönöm, ki van ellene? egy-két baloldali szellem kitartózkodik. Itt nagy a többség, úgy látom, úgyhogy elfogadtuk. Ezzel szemben ugyanazon szerzők tollából a kettes módosítót nem igazán szimpatizálja az előadó, ki van mellette? A liberálisok. Ellene? Mindenki, aki nem liberális. Ki tartózkodik? Hárman. Hát, ezt akkor így elutasítottuk hármas, az, a szerzők ugyanazok, és az előadó támogatja. Ki még? Hú, nagy többség úgy tűnik. Ki van ellene? Egy valaki, ki tartózkodik, ketten vannak ellene, bocsánat, nem tartózkodik senki, elfogadtuk. Ugyanazon szerzők tollából, nagyon aktívak voltak, a négyes módosítót beadták ugyan, de az előadónak nem nagyon tetszik, ki van mellette, liberálisok. Ki van ellene, az antiliberálisok. Ki tartózkodik? Egy valaki. Hát sajnos a liberálisokat legyőzték. Ötös, ugyanez a helyzet, ellenzi az előadó, ki van mellette viszont. Haha. Ó, most csatlakozott még egy frakció, ki van ellene? Többség. Tartózkodás? Elutasítottuk a módosítót. A két jelentésről módosított formájában szavazunk, ki van mellette. Köszönöm, ellene? Hárman. Tartózkodás? A két jelentést tehát a 13-as és 14-es napirendi pont alapján elfogadtuk, Barbara Matérának pedig gratulálunk. Nos, akkor elérkeztünk a kifizetéshez. illetve az átcsoportosításokhoz. Az előadó asszony, hát nagyon egyszerű a dolog, kedves kollégák, átcsoportosításokról van szó, a globalizációs alkalmazkodási alapról szóló szavazásunknak megfelelően, tehát erről van szó, teljesen logikus, mondja az elnök úr. Úgyhogy gondolom, hogy ugyanígy fogunk szavazni, ki van mellette ezeknek az átcsoportosításoknak. Köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, Vetman asszony, hát jó, teljesen logikus. Úgyhogy elfogadtuk az átcsoportosításokat. Szidóniának most nincs más átcsoportosítása, ugye? Hát gazdálkodik mégpedig jól, úgy látszik a szavazásainkkal. Van viszont egy fontos témánk, az egyéb szakaszok vonatkozásában, a 16-os pontban, egy jól ismert témában. Helga Trüppel képviseletében. Kettő is van, sőt, kettő. A C1 és C2. Helga itt van? Visszajött. Kész van, kedves Helga, ezekre az átcsoportosításokra? Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tehát a 16-os pontban két átcsoportosításra van szó. Szóval jó, az elsővel kezdem. A parlament a tartalékból szeretne valamit kivenni. Ennek a célja az, hogy felszabadítsanak 740 ezer 21 eurót az első cím vonatkozásában, mint előirányzatot, az átmeneti előirányzatok vonatkozásában. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az előzetes tervnek megfelelően szabadítsuk fel ezt az összeget. Ez állásokra vonatkozik, főleg szerződésesekre, és ezt az összeget a tavalyi évi költségvetési folyamat során kérték. A parlament részletesebb információt kért a munkahelyek felhasználásáról, illetve a különböző munkahelyek átcsoportosításáról, hogy minőségi módon tudjon elemezni. A kívánt információt megkaptuk, ezért ezt az átcsoportosítást pozitív javaslata bocsátanám szavazásra. Elnök, köszönöm szépen, nem kér senki szót. Tehát ki van ezen átcsoportosítások mellett, amelyet előadónk javasol, köszönöm, ki van ellene? Hárman. Ki tartózkodik? Nincs tartózkodás. Jó, a C1-ről döntöttünk, tehát C2, Helga. Igen. Ez pedig átcsoportosítás az Európai Történelem házában. Nagyon sokat vitatkoztunk, ellentmondásosak voltak a vitáink, úgyhogy csak felolvasnám a szöveget. Az átcsoportosítás 7,5 millió eurós tartalékból való felszabadítást jelent, amely az Európai Történelem házára volt előzetesen is számva. Ez a technikai tanulmányok, az építészeti költségek 2,3 millió, illetve a pályázat 0,17 millió a, nyert, a megnyert pályázatok értéke a teljes költség, illetve a társfinanszírozás keresése, illetve egy lehetséges intézményközi együttműködés is ide tartozik. A vitát követően a legutóbbi költségvetési ülésen a költségekkel kapcsolatban további információt kaptunk, mind a mellett a múlt heti koordinátorai ülést követően, ahol nagyon sok kérdés fogalmazódott meg, főleg az üzleti terv vonatkozásában, illetve az Európai Történelem Házával kapcsolatos döntéshozatali folyamatba való ö, intenzívebb bevonást kértük ezért. Azt javasolnám, hogy halasszuk el a szavazást, hogy biztos indíthassuk a projektet. Nem hiszem, hogy a tartalék felszabadítását követően még mindig meg lehet kérdőjelezni a projektet, ezért szerintem a parlamenti vitara nem igazán van szükség. Nos, ami az útmutatásainkat illeti, illetve a pénzügyi szabályunkat, az üzleti terveknek rendelkezésre kell állniuk, amikor egy ilyen projektet indítunk, és még egyszer megismételni szeretném azt, hogy mint ahogy önök is tudják, nem ellenzem ezt a projektet, ami a lényegét illeti. De ha ilyen prioritást állapítunk meg, úgy gondolom, világossá kell tennünk azt, hogy ennek milyen hatása lesz a költségvetésre. Ez pedig azt jelenti, hogy készek vagyunk visszavenni bizonyos tételeket, megtakarítani más területeken, de mivel nem ez a helyzet, a javaslatom az, hogy ma ne szavazzunk, mert az összes többi még nem igazán világos számunkra. Én teljes képet szeretnék, és csak akkor döntsünk, amikor már megvan az a teljes kép. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentést, ebben nagyon világos volt. Sok kolléga kért szót, először Jölem Fán következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sokat beszéltünk már erről az ügyről a frakciónkon belül is eltérőek a vélemények, ez világos, de arra a következtetésre jutottunk, hogy mivel már megkaptuk a költségekre vonatkozó szükséges információt, többet már ennél nem kaphatunk szerintem. Sokkal többet kaptunk, mint a korábbiakban. Partnereink a társfinanszírozásban világos, hogy nem lesz lehetőségünk arra, hogy most további információt kapjunk róluk. Tehát, hogyha ezt feltételé tesszük, hogy világos megállapodás legyen a partnerekről és a társfinanszírozásról, hát az évekbe telne. Úgyhogy muszáj lesz kifizetnünk a felmerülő költségeket, amelyek egyébként már benne vannak a költségvetésben. Ezért támogatjuk a tartalék felszabadítását. Azonban nagyon világosan kifejtjük azt, hogy ez nem egy végső zöld út vagy zöld lámpa a projektnek, ezek csak az előkészítő költségek. Továbbra is átláthatóbb döntéshozatali eljárást kérünk, mielőtt a végső igent rá, véglegesen rábólintunk az ügyre. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan határozat, egy olyan döntés, amelyet nem csak a bűró és az elnökök értekezlete hoz meg, hanem arra van szükségünk, hogy olyan döntés legyen, amely sokkal demokratikusabb és átláthatóbb ennél. Ahogy onnan is megbeszéltük, a koordinátorok ülésén elnök úr, önnek volt egy javaslata néhány pontra vonatkozólag, amelyeket le kéne fedni, mielőtt rábólintunk, és ezzel tökéletesen egyetértünk. A legfőbb ezek közül az, hogy átlátható eljárás legyen a végső rábólintás előtt. Tehát az átcsoportosítást támogatjuk, de ez nem a végső rábólintás a projektre. Köszönöm, kedves kolléga, mondja az elnök, ez is nagyon világos volt. Portás úr következik. Do que eu percebi da informação dada pela colega Truppel... Hogyha Truppel kolléganőnk információit jól értettem, akkor időközben új információ nem merült fel, legalábbis olyan plusz információ nem, amelyet kértünk, és ez volt az érv annak idején, hogy miért szavaztunk. Azt gondolom, hogy most nem lenne észszerű ezt a döntést megváltoztatni. Van azonban egy másik oka is annak, hogy miért kéne szavaznunk. Az Európai Parlament elnökségével folytattunk egy tárgyalást, megvitattuk, hogy milyen megtakarítási lehetőségek vannak, mit kell, mit lehet megtakarítani, és azt gondolom, hogy ez egy kiváló eszköz. Mielőtt nem állapodtunk meg, nem szabad felszabadítani ezt a tartalékot. Egy további ülésre szükségünk van, amíg biztosíthatjuk azt, hogy ezt a két és fél milliót valahol megtakarítsuk. Köszönöm, kedves kolléga Hártong úr! Um, de eerste kosten hiervan... Köszönöm szépen. Az első költségek két és fél milliót tesznek ki a pályázatra, az építészeknek, stb. De további bevezető költségek is vannak, és jön még 20 millió hozzá évente. Helga Trüppellel egyet tudok érteni, ma nem kéne szavaznunk, sőt azt mondom, egyáltalán nem kéne szavaznunk. Olyan időket élünk, amikor ezt a javaslatot el kéne utasítani, és ha az európai történelemről akarunk beszélni, akkor magánszemélyek, magánszervezetek csinálják ezt, és ne az Európai Parlament. Köszönöm, kedves kolléga, a világos hozzászólás. Salvador eh, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy kaptunk új plusz információkat, ezek kielégítőek március 14-i dokumentumokban szerepel ez a fejlesztés, az, a működtetés szakasza, és hogy a társfinanszírozást miért nem lehet még megnyitni, bár a Költségvetési Bizottság ezt szeretné. Ehhez persze idők, üzemeltetési költségek, személyzeti költségek is szerepelnek a dokumentumban. Az Európai Történelem Házával kapcsolatban és az információk persze lehetnének részletesebbek, mindig lehet részletesebb egy információ, de azt gondolom, hogy sokkal elégedettebbek új információkkal sem leszünk, és hogy új döntést hoznánk, azt sem hiszem, vagy más döntést. de Azt gondolom, hogy ezt a döntést meg kell hozni, hogy felszabadítsuk a tartalékokat, hogy az építészeket ki lehessen fizetni, és hogyha eljárási kérdés merül fel, akkor azt kell megvitatni, hogy a végleges döntés, ugye, hogyha itt a Költségvetési Bizottságban problémák merülnek fel a döntéshozatal kapcsolatban, elhúzódnak a dolgok. Nos, ilyenkor az Európai Parlament politikai döntése világosá kell, hogy váljék, akár a plenárison kell dönteni, de hogyha most csak technikai jellegű döntésekről van szó, hogy a tartalékot felszabadítsuk. Azt gondolom, hogy ezek a feltételek a március 14-i tájékoztató alapján teljesülnek. Ezért a frakcióm nevében úgy gondolom, hogy fel kéne szabadítani. Fernándes úr. Rövid leszek, teljes mértékben osztom a véleményt amit koordinátorunk kifejtett. Azt gondolom, hogy ez Európai Történelem Háza egy folyamatban lévő projekt, ez nem új döntés. Most nem arról akarunk vitázni, amit már eldöntöttünk, és a tartalék felszabadításához rendelkezünk az összes információval. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a feltételek megvannak, szabadítsuk fel. Köszönöm szépen, Ann Jensen. Köszönöm, elnök úr. A két nagy frakció, ha támogatja azt, hogy szavazzunk, hát akkor természetesen nem tehetünk mást mi sem. De a frakcióm részéről elmondhatom, hogy a projekttel kapcsolatban néhány ember egy kicsit bizonytalan. A szocialisták álláspontját is osztjuk, hogy nem volt a folyamat eléggé átlátható. A véleményem ma az, hogy jó, hát ez még nem a nap vége, nem, nincs még mindennek vége, még ott van a 2012-es költségvetés is, és még van időnk, vitázhatunk is. Szerintem utaljuk ezt a büró elé, és a további eljárásról még tárgyaljunk, de szerintem ezt a tartalékfelszabadítást azért szavazzuk meg. És holnap is van még nap. Mondjuk. a németek lelkesen támogatnak. Akkor Damien következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát én is a frakcióm véleményét szeretném röviden elmondani. De több dolog is van, ami zavar engem abban, hogy hogyan akarjuk kezelni ezt a ö, felszabadítást. Egy kicsit úgy, érjük, hogy a, úgy érezzük, hogy a büró egy oldalról, és a többi ezzel a témával foglalkozó szakbizottság csapdába ejtett minket. Szerintem az hatékonyság, az átláthatóság hiányzik, és ez sajnálatos. Aztán van még egy pont. Ez pedig az időszerűség kérdése. Nem vagyok egy ilyen ház ellen, és szerintem az Európai Parlament eminens tagjai ezt meg is védték. Azonban nem gondolom, hogy ez e a, ez a legjobb pillanat. Milyen politikai üzenetet küldünk a válság időszakban ezzel az állampolgároknak? A harmadik problémám a költségekkel van. Persze ebbe a projektbe be lehet ruházni, mert ez egy érdekes projekt. De a működési költségek mégiscsak kérdésesek. Évente 15 millió euró egy ilyen háznak a fenntartására, egy ilyen költségvetési helyzetben, hát szerintem eh, itt a költségvetési és politikai szempontok is megkérdőjelezhetőek. Azért azt mondhatnám, hogy csak akkor szavazzuk meg ezt ennek a, költ, a tartaléknak a felszabadítását, hogyha ezekről az ügyekről még tovább beszélünk nem csak a parlamentnek kell egy ilyen költséget támogatnia, ez az összes intézményt, európai intézményt kéne, hogy érintse, ezért a társfinanszírozást tudnám támogatni a többi intézménye, plusz Brüsszel városával is, akik profitálni fognak ebből a projektből. Aztán az infor, információkérelem mellett az, a költségek valós megosztása lenne nagyon fontos és végső álláspontunkban ezeket figyelembe fogjuk veszni. Köszönöm. Abadur Bokros úr következik. I agree with... Egyetértek Szávadorral és az előadóval is. Nem az előadóval, hanem Fernándes úrral. Hogy nincs elég információnk. De nem ez a lényeg. Én nem kérek több információt egyáltalán. Vannak ennél sokkal logikusabb érvek is, hogy miért halasszuk el a szavazást, ezért teljes szívemből támogatom Helga Trüppel asszonyt. Az egyik érvet említette, a kolléga az eljárás nem volt átlátható, ezt a problémát még le tudjuk küzdeni. A legfontosabb a költségvetés struktúrája miért szavazzunk egy fejezet egy részéről, amikor a többi részről még továbbra is folyik a vita a bíróban. De a legfontosabb az az, hogy ha már egyszer felszabadítottuk ezt a tartalékot, akkor nincs megállás. Ezért úgy gondolom, fontos az, amit Helga Trüppel és Portás úr mondott, és én azt javaslom szintén, hogy szava- halasszuk el a szavazást. Izabel Düran a bíró tagja is. Igen, igen, a bíró tagja is vagyok, és ebben az ügyben éppen ezzel a címemmel szeretnék felszólalni. A jelentéstevő, amit mondott, az igaz, nincs meg minden garanciánk ma. Sokat kaptunk, de nincs meg minden. Ugyanakkor nem tudom a következtetést teljes mértékben osztani. Ma nem tudjuk blokkolni egy ilyen folyamatnak az elejét, amelyet utána nyomon kell, hogy kövessünk, amelynek kapcsolatban még kutatásokat kell végeznünk, aztán a külső támogatások, a társfinanszírozás, a többi intézmény szerepe még mindig kérdéses. Azért alapjába véve támogatjuk ezt a projektet, de az eljárással vannak problémáink. Persze a véleményeink különböznek, ez normális, vannak a költségvetéssel kapcsolatban félelmeink, de a projektet alapjában véve támogatjuk. Köszönöm, Izabel, mondja az elnök. Monika Holmájer következik. Um, elnök úr, kedves kollégák! Időnként csodálkozom a transzparencia szón, az átláthatóság szón. Velem ritkán fordul elő, tehát én nagyon sok épületprojektet figyelemmel kísértem már, és ritkán láttam olyat, amelyen a különböző frakciók, különböző európai parlamenti képviselői ö, ilyen aktívan vettek volna részt, éppen ezért a transzparencia szót végig kell gondolni lassan. Nagyon sok kollégánk van és volt a különböző frakciókból, akik teljes mértékben bevonásra kerültek az eljárásba, lehet gondolkodni persze, hogy még intenzívebben bevonjuk őket, de nem igen láttam olyan projektet, ahova ennyien belettek volna vonva, és annyian belátást kaptak volna, betekintést nyertek volna. Rengeteg eh, verseny, eh, kiírás, stb. fordult elő verseny. Ezért egy kicsit meglep az átláthatóság témájának felvetése itt, hogyha azt akarjuk, hogy a jövőben az Európai Bizottság vegyen részt, akkor oké, okay, ugye az egész fenntartást illetően később ez fontos lehet, hogy bevonjuk az Európai Bizottságot is, erről lehet beszélni, hogy esetleg együtt működjünk itt. A probléma Brüsszel városának bevonása. Miért kéne Brüsszel városának bármilyen feladatot kapni, amit egy olyan feladatot, amit az Európai Parlament is eh, akar bemutatni, ugye a második világháború utáni európai történelemről van szó. Miért vállalná fel Brüsszel városa ezeket a költségeket? Hát arról nem is beszélve, hogy Belgium és Brüsszel nem éppen a gazdaságtól csordul túl pillanatnyilag, nagyon sok pénzügyi problémájuk van. Persze meg lehet ezt vitatni, nem mondom, csak személyesen úgy gondolom, hogy ha az Európai házát akarom kialakítani, akkor meg kéne ezt osztani a tartós költségeknél a parlament és az Európai Bizottság között. Nos, ekkor a bizottsággal kéne tárgyalnunk, hol találjuk meg a közös megoldásokat. Ami problémás az az, hogy a 27 tagállamot külön-külön kérjük meg, hogy szóljon hozzá hogy egyhangú döntés szülessen. Ezzel szerintem kezdetektől fogva a projektet meg akarják akadályozni. Ez csak így lehet. Ezért azt kérem, hogy kifelé ne keltsük azt a benyomást, hogy ez egy titkos kommandó volt, ami eddig történt. Végignéztem a dokumentumokat, és nem tisztességes most azt állítani, hogy ez egy titkos kommandó volt, titkos küldetés volt. Nem, hát ez a titkos küldetés nagyon nyílt dolog volt, és bárki foglalkozhatott volna vele, és beszállhatott volna. Ezt csak el akartam mondani. Éppen ezért jó, világos, pénzügyileg kézben kell tartani a dolgot. Az természetesen az összes adattal, tényel kapcsolatos lépésekre szükség van, a bizottságot meg kell keresni, hogy adott esetben észszerűen megosszuk a költségeket, de hogy végül is mindig azt mondjuk, hogy nem ismerik az európai történelmet az emberek, és amikor van egy projekt, amikor mondjuk egy több milliós publikumot akarunk elérni, ezzel el akarjuk magyarázni a történelmet, a sok látogató, aki a parlamentbe jön, hát nem vagyunk elég offenzívek szerintem. Persze az eljárásokat mindig lehet bírálni, de hát őszintén szólva én magam is az elején kritikus voltam, most visszavonom ezt, azért annyira nem volt ez intranszparens, vagy nem átlátható, mint amennyire ö, gondolnák sokan. a asszony. Köszönöm szépen. Két dolgot kéne rögzíteni szerintem. A kereskedelmi és üzletemberi ö, megközelítés mellett teszem le a garast. Igenis kell egy business plan, egy üzleti terv, egyéb iránt pedig világos mit akarunk képezni, ok, szeretnénk a polgárokat, alapvetően ezt támogatni kell, de a pillanatnyi költségkonstellációt tekintve, eh, hát eh, itt azért ennél alaposabb, pontosabb eh, információkat kérnék bár mondja a kolléganő, hogy transzparens, de egy néhány projekt, amit odahaza láttam a saját hazámban és más tagállamokban is, hát egy adott összeget beállítanak egy projektre, és utána teljesen elszabadulnak ezek az összegek. Ezt szeretném itt még egyszer megnézni, hogy itt ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Riké úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány megjegyzésem lenne, mert egy másik életben az volt a privilégiumom, hogy két hasonló fontos projektet irányíthattam. Megvannak az információink. Megvan. Megvan a, a működési költségvetés, megvan a díjaknak az elmélete és gyakorlata. A 70, célkitűzés 50-70 százalékát már sikerült, 95 százalékát sikerült lefixálni. Lehet persze, hogy drágább lesz, de hát ez előfordulhat. A második megjegyzésem az az, hogy a tartalék felszabadítása az azt jelenti, hogy vég, véglegesen elkezdődik a projekt, akkor onnan már nem lehet majd a költségvetési érvényesítésre visszatérni. Még sose hallottam egy országban egy helyről se olyanról, hogy elkezdtek egy projektet, megszavazták a hozzá rávonatkozó pénzeket, majd megállították. Az ilyen típusú projektek azok az úgynevezett ex post partnerséget szokták mm, előrevetíteni. elkezdjük a projektet, és akkor utána majd jó szándékú embereket keresünk, akik majd fognak segíteni. Hát nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. És még egy fontos dolog, amit hangsúlyoznék, a működési költségvetés szerintem elképzelhetetlenül jelentős, nincs értelme egész egyszerűen ennek, és nagyon megdöbbent az, hogy ezt így be tudták nyújtani, és érvényesíteni is fogják. Egyedül vagyunk, egyedül fogunk menni. A működési költségek szerintem teljesen aránytalanok, ezt azonnal ki kell mondanunk. Én még soha nem láttam egy ilyen működési költségvetést egy ilyen jellegű intézménynél. Köszönöm, Greszlasszony. Ja, vielen Dank. Ich möchte... Köszönöm szépen. Én is azt szeretném mondani, Ma első alkalommal kerültek elő a fenntartási költségek, az üzemeltetési költségek. Hát 15 millió euró, hát itt egy kicsit pislogok, hát ez egy új szám. És igazából ezt csökkenteni kellene és ha megnézzük, hogy milyen eminens emberek vannak ott a tanácsadó testületben, és bízom abban, hogy valamit csinálni is fognak a kollégák, akikről Holmeyer asszony éppen beszélt, mert a költségeket le kell nyomni. Egyedül hogy tudjuk ezt finanszírozni a parlament költségvetéséből? El sem tudom képzelni. Ferm az utolsó hozzászóló. Elnézést, hogy szót kértem másodszor is, de voltak olyan hozzászólások, amelyekkel kapcsolatban pontosításra van szükség. Bokros úr először is azt kérdezi, hogy miért külön foglalkozunk ezzel, nem a többi ügyel együtt, amit a bíróban tárgyalunk. Ez a 2011-es költségvetés, nem a 12-es, ez a magyarázat erre. Ez csak egy tartalék, semmi több. És emlékeznünk kell arra, azt hiszem, hogy azok a költségek, amelyeket most fizetünk, ezek szükségtelen költségei annak, hogy megkaptuk, a, megvártuk az információt, amit kértünk. Mi kértünk információt arról, hogy hogyan fog kinézni a projekt, mik a költségei, milyen munkát fognak végezni az építészek, stb. Most fizetjük annak a költségeit, hogy információt kértünk, de még mindig az elő készítő folyamatban vagyunk, és a Riké úr, ez még csak az építészeti előkészítés költsége, az építkezés nem kezdődött meg. Az átláthatóság és Holmeyer Ábád képviselők. Nagyon fontos előfeltétel az, hogy azok, akik ellenzik, azok tudjanak módosítókat benyújtani ellene, és akkor erről tudjunk szavazni. Nem lehet a büróban vagy az elnökök értekezletén ezt megtenni, hanem olyan eljárásra van szükség, ahol lehet ellen módosítókat benyújtani, és ezekről szavazni. Ez számomra alapvető fontosságú elvárás. És még egy, kérjünk további információkat még a projektről, mielőtt a 2012-es költségvetésről döntünk. Szerintem nem szabad a költségvetési sort létrehozni a 2012-es költségvetésben, hanem egy olyan eljárásra van szükség, amelynek részeként őszre meg lesznek a megfelelő információink, és Köszönöm szépen, sokan kértek szót, de most hagyjuk abba a vitát, és végül is szavazzunk. Emlékeztetnék főleg arra, amit Gönhán Fenn mondott, és amit én is tettem javaslatként a koordinátorok ülésén. Ahogy Görhent most éppen említette, nem a 2012-es költségvetésről beszélünk, hanem a 2011-es költségvetés végrehajtásáról. Amikor a 2011-es költségvetést megszavaztuk, akkor az elvet elfogadtuk. De olyan tartalékkal, amelyet csak akkor szabadítunk fel, ha kiegészítő információval rendelkezünk. Most már ez megvan, úgyhogy gyakorlatilag logikusan az következik, hogy felszabadítsuk a tartalékot. Ugyanakkor nagyon sok képviselő, akár frakciójuk nevében, akár saját nevében még sok-sok kérdést tudna megfogalmazni, kétségekkel rendelkezik, néha még ellenzi is magát a projektet is, illetve annak következményeit. Nos, akkor szavazásra bocsátom az átcsoportosítást, az előadónk ellenzi, meglátjuk, hogy ki lesz mellette és ellene. Ha a többség ellene van, akkor vége a vitának. Hogyha a többség mellette van, a következő a javaslatom. Ha felszabadítjuk a tartalékot, megmagyarázzuk, hogy miért tesszük ezt, megkaptuk a kért információkat, de ugyanakkor el kell mondanunk azt is, hogy ez semmit nem jelent azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakítjuk ki álláspontunkat sem a 2012-es, sem az azt követő költségvetések vonatkozásában. Tamnékrike hát, azt mondja, hogy jó, de ha hozzájárulunk, akkor a tapasztalatok szerint, stb. stb. Nem, szó sincs erről. Főleg a tapasztalatok alapján, a jelenlegi helyzetben. Két évvel ezelőtt kimondta volna azt, hogy az EU ta, ö, tagállamainak fele esetében ö, a kormányok csökkentik ö, a köztisztviselők ö, fizetését. Ki gondolta volna ezt? Ebből a szempontból tehát teljesen hihető, hogy ha azt mondjuk, hogy az írásban kapott információk alapján hosszas szóbeli ö, eszmecserét követően Hans-Gert Pöteringel és a a főtitkársággal, anélkül, hogy ez bármilyen hatása lenne a következő álláspontjainkra, és ez pedig attól függ, hogy milyen pontosítást kapunk három területről, először is, hogy mi lesz a tartalma és a nagyságrendje a projektnek, illetve milyen kapcsolata van az Európai Parlament tevékenységével és a, a látogatók központjával, ugyanis, hogyha ezt az intézményt a parlamenti költségvetésből akarjuk ö, ö, finanszírozni, akkor pontosítani kell, hogy ennek milyen kapcsolata van a parlamenti tevékenységgel. Másodszorban a döntéshozó folyamat ez a terület, és tényleg az átláthatóság vagy annak hiánya tényleg felvethető. A kobunak köszönhetően egy ilyen ülésen, ami nyilvános ülés, nyilván átláthatóságról beszélhetünk, ez egyértelmű. De korlátozódik ez a parlamenti belső döntéshozó folyamatra, a KOBU nyilvános döntéshozó folyamatára. Na most pillanatilag nem eléggé kielégítőek a döntések, ami a parlament működését illeti, mert egyrészt ott van a büró, amelynek a munkája zárt ajtók között folyik, nem nyilvános, ugye ott folyik a döntéshozás, és a kobu, amelynek a vitái nyilvánosak. De az ilyen jellegű témákban, szükségünk van arra, úgy érezzük legalábbis, hogy valamilyen ö, belső parlamenti ö, szakértelemre van szükség egy olyan szervtől, amely jobban megítélheti azt, hogy gyakorlatilag történelmi, információs, kulturális szempontból ö, mi a helyzet ezzel a projekttel. Rendszerint a KOBU szerepe, hogy lépjen egy alapos elemzést követően politikai ala, elemzést kivet, követően, amit egy másik parlamenti szakbizottság végez el. A mi feladatunk a, a költségvetési rész. Ha nincs ez a szükséges kiegészítő tevékenység, akkor egyszerűen felborul az egyensúly, és egy ilyen helyzetbe kerüljük magunkat. Ezért aztán egy második álláspontnak annak kell lennie, hogy egy fontos döntéshozó folyamatot alakítsunk ki a jogi szolgálat elemzése alapján annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy amikor a lejájági helyzeten javítunk a projekt során, ha folytatjuk, megfelelő döntéshozó folyamat alakuljon ki, amely jogi és politikai szempontból egyszerűen kifogástalan. Nos, természetesen 2012-től, ahogyan ez 2011-ig is történt, azok az előirányzatok, amelyek az Európa történetének házára szántak, teljes mértékben kompatibilisek lesznek az iránymutatásokkal, az orientációkkal, a költségvetési számokkal, a maximális kiadásokkal 2012-re, illetve az elkövetkezendő évekre. Főleg az elkövetkezendő évek során többen is utaltak el, és főleg Dominik Rike, amit ugye ma nem látunk még, hogy a parlamenti költségvetést hogyan tudjuk figyelembe venni ezen szinten a működési költségeket. Ezt kell felvetni természetesen. Tehát a javaslatom a következő. Abban az esetben, ha a Költségvetési Bizottság felszabadítja 2011-re ezt a tartalékot, már előre be kell jelentenünk, mostantól kezdve teljes átláthatóságban, politikai tisztánlátás érdekében a bürónak, hogy milyen feltételekkel, és ezt a háromat említettem, az elkövetkezendő szavazás során. A három rendszerben ö, megfogalmazhatunk minden részletet egy olyan levélben, amelyet majd a bürónak küldök, mint Kobu elnök, de ennél többet is tehetünk, módosító indítványt is csatolhatunk a 2012-es költségvetés tervezethez, és ebben az esetben a plenárison vita és szavazás követi. Így tehát makulátlan lesz az átláthatósági kritérium. Úgyhogy megint csak nem akarom megnyitni a vitát ebben a témában, javaslom, hogy szavazzunk, hogy felszabadítsuk a tartalékot. Az előadó ellenzi, ki van mellette, hogy felszabadítsuk a tartalékot. Köszönöm. Ki van ellene? A többség mellette van, de ellenőrizzük. Van, szavazhatok? Hátunkból parancsoljon. Voorzitter, ik heb een eh, procedurele vraag. Bent u voornemens om te gaan Eljárási kérdést szeretnék felvetni. Ha most szavazunk, tehát most szavazunk Tehát most tényleg azt szeretni, hogy erről szavazzuk? Vous m'interrogez, moi? Nekem szól a kérdés? Én szavazni szeretnék, hogyha ha szavazhatok, ha van rá jogom. U heeft uiteraard het recht om te stemmen over dit voorstel. Természetesen önnek joga van erről szavazni, erről a javaslatról, de itt olyas valamiről beszélünk, amelyben ön is részt vesz, és ezért azt kérném öntől, hogy tartózkodjon és ne szavazzon. Mint érintett. <laughs> Hát kedves kollega, hogyan, hogyan ö, fo- van nekem ennek személyes ö, érdekeltsége, vagy hogy van itt személyes érdekeltségem? Ezt nagyon egyértelművé tudom tenni, a második mellékletben ön szerepel a trustees tagjaként, az elnökség tagjaként. Jó, hát nagyon köszönöm a megjegyzését. Hartog hát úrnak igaza van, köszönöm a megjegyzését. És ez nagyon jól illusztrálja azt, hogy mennyire eh, kellemetlen helyzetben érezzük magunkat, mint Kobu, és én magam is, ezen döntéshozó folyamatban, ahol ott van a büró, aztán egy csomó szerv, az úgynevezett um, orientációs, tudományos tanács, és stb. stb. Én ott nem Alellámáz úrként vagyok jelen, hanem mint a Kobu elnöke. Hogy a Kobu minden stádiumban információhoz juthasson. Hát erről szól az átláthatóság. Hát de nyilván ez problémát okoz. Jobb lenne, hogyha valaki mondjuk a kulturális bizottság képviseletében lenne ott, vagy nem tudom ki. Itt van Doris Park is. Ha viszont, ha már megvan a jogi vélemény, és a kobu úgy ítéli, hogy a kobu egyetlen egy tagja sem lehet a a kuratórium tagja, ezt elfogadom. Ugye, mint az elődöm, is elfogadta ezt, tehát én is elfogadtam. De azért még hozzátennék valamit. Itt nem a multi kuratóriumról van szó. Ott ugye egy fittinget csak kap az ember. Ebben nekem itt semmi előnyöm nincs. Nem vagyok jelölt, nem támogatom azt, hogy mit tudom én, egy múzeumi teremnek a, az, a, a falán szerepeljen a nevem. Úgyhogy semmi személyes érdekem nem fűződik ehhez. Hát ha itt valami kellemetlenséget okoz, oké, okay, akkor nem vállalom. Igen, hát megvan a program. Köszönöm. Tehát elektronikusan szavazunk, és én nem szavazok, hogy Hártong úr javaslatának eleget tegyek. Megnyitom a szavazást, és én nem szavazok. 33-34-en szavaznak, ketten még nem szavaztak. 6-35. Valakinél nincs itt a szavazókártyája? Ó, Goldmanis úr, oké. Okay. Goldmanis úr is szavaz. Szavazott, lezárom a szavazást. 21 igennel, 12 nemmel, tehát felszabadítottuk a tartalékot. Nagyon köszönöm, makulátlan körülmények között történt ez. Hála Istennek, hogy Hártong úr emlékeztetett rá minket. Most pedig, nos, ami a továbbiakat illeti, egy pillanat, ami a továbbiakat illeti, Kész vagyok tehát megfogalmazni egy levelet, hogy leírjam azt, hogy milyen szellemben ö, szabadítottuk fel a tartalékot, de most itt a frakciókhoz fordulnék. Egyetértenek a koordinátorok, hogy szülessen egy módosító indítvány a jövő évi állásfoglalás tervezethez? Hát nyilván ez volna a legjobb megoldás. Úgyhogy majd a frakciók ö, nyilatkozzanak, hogy azt akarják, hogy Kobu elnök kiminőségemben tegyem-e ezt, vagy közös szövegezés legyen, több frakció részvételével, vagy mindegyik frakció részvételével, és akkor a jövő héten ö, lépünk. Köszönöm szépen. Jó, akkor visszatérnénk a vitára, amelyet tegnap félbeszakítottunk. a pénzügyi szabályzat témájában, inge Gressle témája. Nem volt időnk lezárni ezt a vitát, Gájer úr nagyon érdekesen hozzászólt, James Ellis szót kért, de már nincs itt. Van-e még valaki, aki a pénzügyi ö, szabályokról szeretne szólni? Nem. Úgy tűnik nem. Inge, szeretnél újra hozzászólni az a kapcsolatban, amit Gájer úr mondott, és elmondanád, hogy hogyan látod a munka folytatását a Kobunál vagy más intézményeknél? Inge. Tényleg nagyon sajnálom, hogy ezt a vitát ennyire szétszették tegnap. James és néhányszor hozzászólt, érdekelt volna a következő is, de hát most már ez így alakult. Jens Kajernak azt tudom mondani, hogy a költségvetési rendelet reformja után és az egyszeresítések után, amiket a Költségvetési Bizottság és a Kokobú is be fog vezetni ebben a formában, miután 2006-ban is egyszerűsítések voltak, de ezek megint nyomtalanul maradnak majd, mert a tagállamokban ezzel szemben menő szabályok születnek, és a szektorális rendeletekben is ezzel szemben menő szabályok születnek az EU bizottság nem EU bizottság, hanem egy csomó főigazgatóság gyűjteménye, és mindegyik azt csinál, amit akar, és igazából nem sikerül szabályokat áramvonalasítani és összefogni valamennyire. Tehát már most meg tudom mondani, és sajnálom, hogy így van, de nem fog változni semmi, mert alapvető problémákhoz nem nyúlunk hozzá. Ezért újra felhívok mindenkit, már megtettem ezt egy néhányszor, gondoskodni kell arról, hogy pénzügyekre egy szabálykönyvünk legyen. Egyetlen költségvetési jog kell, egy egységes, nem csak ránk nézve, itt a nálunk, hanem az egész Európára vonatkozóan, a tagállamokra vonatkozóan is ez kell. A tagállamok már kérnek, könyörögnek, hogy csináljuk meg ezt a jogot, hogy ne tegyük lehetővé, hogy európai pénzeket nemzeti, jó, nemzeti szabályok alapján osztanak el, hanem egységes szabályokra van szükség, amelyek mindenkire nézve kötelezőek miért van bátorságunk arra, hogy Európára nézve minden nemű szabályt hozunk, de éppen ott, ahol a leginkább kialakult egy európai hálózat, ott nem merünk hozzányúlni, és európai pénzeket költünk, ugyebár, és a pénzügyekről beszélünk, és ott nem merünk hozzányúlni ehhez. Tehát, hogyha van valami módosítási ötlet, azért hálás vagyok. Itt az ideje, hogy a Költségvetési Főigazgatóság összeültessen egy munkacsoportot egy egységes európai költségvetési jog kialakítása érdekében. A tagállamokat persze be kell vonni ebbe, de ők készek is erre az eddigi visszajelzések alapján. Minket is be kell vonni, ez természetes, de ha nincs bátorságunk arra, hogy egy egységes szabálykönyvet alkossunk, akkor a pénz adminisztrációja során a nagy zűrzavarban, az óriási bürokrácia, az értelmezési nehézségek miatt, a végrehajtási rendelkezések miatt, a különböző iránymutatások és kézikönyvek miatt, tehát egy nagyon bonyolult szabályrendszer, amit itt kialakítottunk, ez nagyon sokba kerül, de ez nem fog megváltozni, hogyha ezt nem csináljuk meg. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, ezért felszólítok végre mindenkit, hogy csináljunk egy egységes európai költségvetési jogot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kiváló képviselői vannak itt a bizottságnak és a tanácsnak. A bizottsághoz fordulok. Kíván-e szólni azzal kapcsolatban, amit most mondott az előadónk, vagy el tudják-e mondani, hogy hogyan látják a munkák előre haladtát a határidők tükrében? Köszönöm, elnök úr. Nos, a javaslat alapján igen intenzív eszmecsere folyik, főleg Gressle asszonynal. A parlamenttel való együttműködés keretében tehát a bizottság teljesen nyitottnak bizonyult. Csak egész egyszerűen alkalmazkodni kell a pénzügyi szabályokhoz, hogy homogén legyen az alkalmazás a költségvetésen belül. Ez az egyik elv, amit követtünk, de hát nem szabad mindent, mindenkire ugyanazt ráhúzni, mert ugye a feltételek mások és mások. Ez csak komplikálná a végrehajtást, ahelyett, hogy egyszerűsítené. Úgyhogy ami a munkátokat illeti, a kapcsolatfelvétel gyakori és folyamatos, és a bizottság kész figyelembe venni minden megjegyzést, és olyan javaslatokat találni közösen, amely lehetővé teszi a költségvet jó, ott és jó végrehajtását, tiszteletben tartva a szabályokat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Asszonyom, a tanács oldaláról elmondaná, hogy hogy látja a munkálatok előre haladtát? Önök szerint mi lenne a jó ö, ö, időzítés, egyáltalán hova jutottak az önök részéről? Köszönöm. Köszönöm, Lamazur úr. Már tárgyalásokat folytatunk ebben a témában, mégpedig február eleje óta a Költségvetési Szakbizottságon belül. A tervünk pedig az, hogy tanácsi állásfoglalás szülessen húsvét előtt, tehát még áprilisban ebben a témában. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy mivel a bizottság új szabályokat akar bevezetni a pénzügyi szabályzatba, amelynek 2012. január 1-ével kellene hatályba lépni, illetve a februári Európai Tanácsi konklúziókban kijelentettük, hogy az idén be kell fejeznünk a munkát a szabályozás vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy készek leszünk a hónap végén az, az elnökségi állásfoglaláson, és húsvétra a végső döntése. Bokros úr, parancsoljon! Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy sajnálatos, hogy a Költségvetési Szakbizottság sok tagja már elment. A többiek közül pedig sokan egyáltalán nem akarnak erre odafigyelni. Nagyon nyíltan szeretném elmondani azt, hogy az a munka, amelyet Kreszle asszony irányított, nagyon változatos volt, támogatom azt a gondolatát, hogy legyen egy egységes szabályozás, az összes intézményen átívelő egységes szabályozás, a bizottsággal egyetértek. Szerintem nem kéne, hogy egyes intézményi különbségek legyenek. Az intézményi mandátumok lehet, hogy különbözőek, de ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy hogyan hagyjuk végre a pénzügyi tranzakciókat, és hogyan valósítjuk meg a költségvetést. Nagyon fontos tehát az, hogy erre összpontosítsunk, mert nem csak technikai, hanem politikai kérdésről is szó van. És az átláthatósággal kapcsolatban erről már az előző ügyben is beszéltük, hát pont erről van szó. az embereknek megfelelő figyelmet kell fordítani erre az ügyre, és támogatnunk kell a jelentéstevő asszonyt. Elnök, köszönöm. Bien. Jó. Akkor én szeretnék a Bokros úrra reagálván ragaszkodni ahhoz, amit ő is mondott. Itt a problémák, amelyeket felvetettünk ezzel az ügyel kapcsolatban, nagyon fontosak politikailag. Ezeket a szabályokat éveken keresztül fogjuk alkalmazni. Három évenként felül fogjuk vizsgálni, de az átfogó iránymutatások azok maradnak. Az elkövetkezendő években persze láthattuk, hogy a túlságosan bürokratikus és merev szabályok mennyire akadályozták az alapvető európai politikák végrehatását. Kutatás területén, a strukturális alapok területén nagyon sok panasz érkezett, ahogy Inge is emlékeztetett rá tegnap. Ezért ezen szabályokkal meg kell találnunk azokat a módokat, amelyekkel hatékonyan és gyorsan tudjuk a közösségi programokat végrehajtani, és természetesen utána az utolgos ellenőrzést is a lehető legnagyobb szabályszerűség és tisztesség szerint. Ezért az összes ország ezekkel a problémákkal otthon is szembenéz, és meg különböző megoldásokat talál rá. Európai szinten azonban még bonyolultabb a téma, hiszen vannak olyan programok, amelyeket a bizottság Brüsszelből irányít, de vannak olyanok programok is, amelyeket nemzeti szinten a tagállamok, vagy területi közösségek, vagy különböző szervezetek irányítanak mondjuk a mezőgazdaság területén. Van, van ahol közö, van ahol magánszférából érkező projekt, projektvezetők vannak, aztán vannak a PPP-k, a projektkötvények, tehát rengeteg különböző féle projekt, és e, egy oldalról rendkívül technikai jellegű kérdésekkel nézünk szembe, más oldalról azonban politikailag sokkal fontosabb ez a téma, mint azt első pillantásra gondolnánk. A bizottság több alkalommal is szerette volna, hogyha gyakrabban beszélnénk erről a Költségvetési Szakbizottságban. Megpróbálunk rendszeresen, a koordinátorok is ezt kérték, megpróbálunk rendszeresen minden ülésen kitérni erre a témára. De ennek persze nincsen értelme, hogyha nincs itt elég képviselő. És azt látom, hogy minden frakcióból ugyan itt vannak a főbb szakértők, de nekik segíteni kell Gressle asszonyt, aki állandó kapcsolatban van a többi intézménnyel, óriási munkát végez, el kell, hogy kísérjük őt ezen az úton, hiszen óriási a tét. Inge. Kívánsz záró hozzászólással élni? Köszönöm szépen. A jelentést hónap végéig szerintem elő fogjuk tudni terjeszteni. Emellett ki is tartok majd, angol nyelven készül a jelentés. Holmeyer asszony néhány módosítást benyújtott német nyelven az épületekkel kapcsolatban, ezeket így fogjuk átvenni. Mindenkit arra kérek, hogy lehetőleg korán kezdjenek foglalkozni ezzel az első 30 az 54. cikkig már megszületett az Integrated és a Shared Management témájában, aztán a következő részt jövő héttől kapjuk meg a következő módosításokat, mert pillanatilag aktualizálunk, frissítünk szövegeket. Tegnap kaptuk meg egy szöveget például a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, és itt van egy új nem hivatalos javaslat az Európai Bizottságnak, ezt elküldöm non-paperként a munkacsoportnak egyébként, és jövő héttől remélem szállítani tudjuk, amit ígértünk. És azt mondom, hogy májusban kéne szavaznunk erről egy együttes ülésen, aztán júliusban, júniusban esetleg a plénumban is szavazhatnánk. Rendszeresen vannak munkacsoport ülések, mert a módosító indítványokat azért el kell magyaráznom. Ez egy olyan könyv, ez a költségvetési rendelet, amely segít a menedzsmentben dolgozóknak. Tehát neki készül ez a könyv. És hogyha azt látjuk, hogy ez a szabálykönyv egyre inkább intézményközi dokumentummá válik, akkor a költségvetési rendelet hasznosságát, alkalmazhatóságát vesszük el. Ezért Reiner, Bő, Reimer bőgével is beszélnem kell még, hogy ilyen módosítások, ilyen intézményi módosítások esetében hogyan tudunk fellépni eddig mindeddig egy delete-tel töröltem sokat, azt mondtam, hogy ez nem az a hely, ahova ezt be kell rakni. Tehát az egyeztető bizottság, hogyha összeült, akkor ami ott megszületik, az gyorsan határozatokba kell átültetni. Ez a klasszikus története az intézményközi megállapodásnak, és nem a költségvetési rendeletnek továbbra is nagyon komoly problémánk van a menetrenddel, időtervvel kapcsolatban ki, mikor, milyen dokumentumokat kell, hogy leadjon, milyen vizsgálati eredményeket meddig kell leadni. A számbevőszékkel is vannak tisztázandó dolgok. Abban bízom, hogy jövő hétig, vagy az azt követő hétig ezt meg tudjuk csinálni. Mindenkit megkérek, ha nem értenek dolgokat, akkor bonyodalm, bonyodalmaktól mentesen keresenek meg bennünket, mert azt gondolom el tudjuk magyarázni miért tettünk ilyen és ilyen javaslatokat, és miért nem másképp. Minden indokolható, és az ember vagy elfogadja az indokokat, vagy nem, de nem akarom azt mondani, nem szabad szem elől téveszteni a költségvetési rendelet, hogy olyan könyv, amivel mások dolgoznak. És hogyha nem alkalmazható könnyen ez a könyv, akkor a legnagyobb hibát követjük el, amit el lehet követni. Ez nekem nagyon fontos. Köszönöm szépen a készséget, hogy meghallgatják a problémáimat. Köszönöm szépen, Inge. Annyi Jensen szeretett volna hozzászólni. Igen, én is az eljárással kapcsolatban szólnék. Nagyon egyetértek önnen, elnök úr, hogy a szakbizottságnak ezt nagyon komolyan kéne vennie a hivatalos üléseken is, és talán a munkacsoportban is, amelyet Kreszle asszony állított össze, amely kicsit informálisabb. Legalábbis ezt hallom Mulder úrtól, aki most sajnos nem tud itt lenni, azért mert éppen operáción esik át a lábát, operálják. De jó, az a lehetőség, hogy például van tolmácsolás akkor, amikor ülésezünk, ezért lehet, hogy formalizálni kéne egy kicsit a munkacsoportnak az üléseit. És aztán azt mondanám még ingének, hogy a jelenléti ívet, azaz azt, hogy hányan vagyunk itt, azt ne vegye az érdeklődés jelének, vagy annak a hiányának a jelének. Szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a vitákat ismét és ismét lefolytassuk nem vonódtam be nagyon komolyan ebbe az ügybe, de meghallgattam a felszólalásait, és nagyon érdekesnek találtam, és úgy gondolom, hogy tényleg szükség van rá. Emlékszem, évekkel ezelőtt, amikor megváltoztattuk a költségvetési rendeletet, még új képviselő voltam, de úr jött, és mindig folyamatosan ismételten, ismételten beszélt erről az ügyről, és nagyon határozottan ragaszkodott hozzá, hogy mennyire fontos, és ez tényleg fontos, hogy nyíltan beszéljünk róla, és az emberek lássák és hallják, hogy mi történik. Mert igazuk van, ez az egyik ügy az Európai Uniós költségvetéssel kapcsolatban, ami azokat az embereket érdekli, akik végrehajtják a költségvetést. Ez számukra a legérdekesebb, és rendkívül fontos éppen ezért az, hogy a lehető legjobb utat, módot találjuk meg, jó elveket hozzunk, és biztosítsuk ezzel azt, hogy ne legyen csalás, vagy sikasztás, vagy rossz pénzkezelés. De ugyanakkor az is fontos, hogy eléggé rugalmasak legyünk ahhoz, hogy a politikai céljainkat elérjük. Az én frakcióm részéről Jan Mullernek az a kérdése, hogy legyen nagyobb az, nagy az erőfeszítés, és talán egy kicsit hivatalosabbá, formálisabbá tegyük ezt a munkát. Köszönöm, Kálfi úr. Köszönöm, elnök úr, egy javaslat. Talán több vita is lesz majd még a szakbizottságban a költségvetési rendeletről, és ezeknek esetében talán jobb lenne, hogy részenként mennénk végig rajta, ahogy azt a munkacsoport is csinálja. Számos különböző téma van, és hogyha először eldöntjük azt, hogy itt miről fogunk beszélni, melyik részről, akkor talán a frakciónkon belül fel tudjuk osztani a munkát, és ez megkönnyíti a közös munkát. Jó, akkor ezt fogjuk tenni. És Annát is emlékeztetném arra, hogy igen, tényleg nagyon fontos, hogy hatékonyan, hasznosan dolgozzunk egy ilyen témáról, és sokkal könnyebb e hasznos munkát elvégezni, hogyha van tolmácsolás, és nem kell mondjuk mindent angolul elmesélni és angolul benyújtani. Köszönöm a hozzászólásokat. Akkor most tovább léphetünk a zárt ülésre, egy kicsit korábban, mint előre terveztük, úgyhogy most 5 percre felfüggesztem a munkát annak érdekében, hogy azok a személyek, akik megtiszteltek bennünket a jelentéssel, a jelenlétükkel a nyilvános ülésen el tudják hagyni az üléstermet. Csak a szakbizottság tagjai maradhatnak itt, illetve a jogi szolgálat képviselői, ezért tehát most 5 percre felfüggesztem az ülést. Viszont a képviselőket kérem, hogy maradjanak, hiszen a témák rendkívül fontosak.